kompetens hatóságot, Violeta Csintát kinevezték Romániában miniszternek, az ő helye pedig 2018. január 29-ével őrült meg. A Románia kompetens hatóságai közölték, hogy Gabriela Zuana asszony veszi át a helyét 2018. január 30-ával, Csádán Csilla asszony fogja helyettesíteni. Üdvözlöm az új kolléganőt, és teljes joggal ülésezik a parlamentben, úgy, ahogy ezt a szabályzat előírja.